Az elnök. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők. Είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών. A következő napirendi pontunk a szociális közszolgáltatások témája az EU-ban. Az előadó kapja meg a szót két percben, Lik úr. To, iż pytanie ustne, które zostało tu postawione, zostało wywołane. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ezt a szóbeli kérdést tulajdonképpen a bizottság kezdeményezésére fogalmaztuk meg. És tulajdonképpen a holland problémára vezetjük vissza. A lak, szociális lakhatás problémájáról van szó. Mindenképpen Figyelnünk kell arra, hogy különbözőek a definíciók az Európai Unión belül a szociális lakhatással kapcsolatban. Miközben ugye itt olyan általános érdekű szolgáltatásokról, közszolgáltatásokról van szó, amelyek szociális jellegűek. A felelősség kérdése is nagyon jelentős, hiszen állami hatóságok és nem állami hatóságok is érintettek ebben a kérdésben. Tehát vannak olyan szabályok, amelyek egyrészt az állami támogatásokat szabályozzák. Problémák vannak azonban a tekintetben, hogy hogyan definiáljuk a különböző költségeket, amelyeket támogatás szímen igénybe lehet venni. A bizottság tól azt szeretnénk tudni, hogy egységes definícióra helyezkedjünk el, amelyeket érvényesíteni kell a szociális közszolgáltatások igénybevételével, vagy pedig kívánja-e meghatározni a maximált küszöböt, amely felett már nem, amely alatt viszont igénybe vehető ez a támogatás. Köszönöm szépen szó három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy sajtónyilatkozatra szeretnék utalni, amelyet a bizottság december 19-én 2009-ben adott közre, azzal a határozottal kapcsolatban, amely a támogatásokra vonatkozott a, a holland támogatásokra vonatkozóan. Eddigi politikáját tekintve a tagállamok, a kritériumok meghatározása tekintetében nagy mérlegelési szabadságot kapnak, különös tekintettel a szociális közszolgáltatásokra. A kérdésem az, hogy ezen nyilatkozat hogyan egyeztethető össze azzal a tényel, hogy fixálva van tulajdonképpen a jövedelem korlát Lengyel, Hollandiában, és a kérdésem az, hogy ez az arányosság elvével, illetve a szubszidiaritás elvével hogyan egyeztethető össze. A határozat, amely szerint elismerik a szociális közszolgáltatásokra való jogot, viszont úgy tűnik, hogy a szegregáció is megbújik a sorok között, kérdésem az, hogy ez a 10%-os határ a 33 ezer eurós jövedelem felett szóba jöhet-e, és hogyha egy 10%-nál nagyobb eltérés mutatkozik a 33 ezer euróhoz képest, akkor a lakhatás milyen módon kerül megoldása? Tehát lesz-e valamiféle kompenzáció Hollandiában, hogyan lehet különböző szociális szolgáltatásokat együttesen igénybe venni? A kérdésem az, hogy a tagállamok joga, a szubszidatás elvének alkalmazása valóban fennmarad-e, hiszen ön is elmondta, hogy a tagállamoknak saját hatásköre dönteni ezen szolgáltatásoknak az odaítélése. Köszönöm. Köszönöm. Gaztex, asszony a harmadik előadó fogalmazó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottsághoz fordulok a szociális támogatás ügyében, eh, amelyel kapcsolatosan Hollandia feljegyzést küldött. Az Európai Bizottság a konkurencia versenyszabályaira hivatkozik. A szociális lakhatást eh, teljes egészében meg kellene reformálni. De szerintem itt eh, restriktív, korlátozó definíciót alkalmaznak, amikor a közszolgáltatásokról van szó. A bizottság elismeri ennek a közszolgáltatásnak a szociális jellegét, de hangsúlyozza, hogy ezt közvetlen kapcsolatban kell meghatározni a hátrányos helyzetű szociális csoportokkal. Ezt most idéztem. Szerintem itt az volt a helyzet, hogy nem csak a hátrányos helyzetűeknek tudtak Hollandiában ilyen jellegű lakásokat nyújtani. Ott 10%-ban korlátozzák a szociális lakhatást, amelyet más csoportoknak is oda lehet ítélni, de prioritásokat állítanak fel. Ez viszont a közszolgálati missziót megkérdőjelezés veszélybe sodorja, és annak azt a célját, hogy a szociális szempontból a városokban a vegyesség elvét kövessék. Biztos úr, elnök asszony, milyen száradék alapján, vagy pedig a szerződés milyen cikke alapján mondták ezt ki a bizottság részéről, és valamely tagállam milyen okokra hivatkozva tudja odaítélni, vagy ítélheti oda ezeket a szociális lakhatási jogokat. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig átadom a szót Andor úrnak, biztosunknak, aki a bizottság nevébe fog beszélni. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Három kérdést intéztek hozzám a Tisztelt képviselők! Először is a bizottság úgy gondolja, hogy a szociális lakhatást egyetlen egy definícióval kell meghatározni az EU-ban. A másik a szubszidiaritás és az egyetemesség elvét kell alkalmazni, a másik pedig, hogy bizonyos jövedelem határt kell megállapítani ahhoz, hogy valaki szociális lakáshoz jusson. Szeretném elmondani, hogy a bizottság a szociális lakhatásnak nagy fontosságot biztosít. Ez kulcsfontosságú eszköz abban, hogy a gazdasági kohéziós politikákat az EU-ban alkalmazzuk. Ami az egyes és a kettes kérdést illeti, szeretném világosan elmondani, hogy a bizottság nem kényszerít rá a tagállamokra egyetlen definíciót a szociális lakhatás terén, és a szubszidiaritás elvét kívánja alkalmazni. 2000 ben már meghatároztunk, volt egy határozat, ami az állami támogatásról szólt, szociális támogatás jegyében, és itt a közhatóságokra bízza a döntésjogát. A határozat értelmében preferenciális bánásmódban részesülnek a jogosultak, és a az említett kivétel akkor alkalmazható, amikor a szociális lakhatás közszolgálatnak minősül az illető tagállam meghatározása szerint, és ez mindig egy-egy állam kultúrája, állami támogatási rendszere, stb. értelmében történik. A 2007-es bizottsági határozat meghatározza a szociális közszolgáltatásokat. Egyébként a közszolgáltatások protokollját is figyelembe kell itt venni. Itt már a kifejezésben benne van, hogy szociális lakhatás, ez nem csak a lakhatásra vonatkozik, hanem arra, hogy szociális kritériumok alapján ítélnek oda a lakhatási jogot. A 2005-ös határozat a hátrányos helyzetű vagy szociális szempontból kedvezőtlenebb csoportokra vonatkozik, akik képtelenek a piaci feltételek mellett lakást teremteni maguknak a szociális lakhatást átláthatóan kell odaítélni, és a legjobban rászorulókat nem szabad kizárni. Nagy a mozgásterük a tagállamokban, amikor a célcsoportok méretét meghatározzák, és amikor a szociális lakhatási rendszert alkalmazzák. A bizottságnak korlátozott a szerepe, csak azt kell ellenőriznie, hogy itt a definícióban nem legyen nyilvánvaló hiba 2009. decemberében a bizottság a Hollandiára vonatkozóan elfogadott egy határozatot a szociális lakhatásra vonatkozóan. Az alapvető jogok 34-es cikke is utal erre, szociális és lakhatási támogatást kell nyújtani mindazoknak, akik megfelelő forrásokkal nem rendelkeznek. Ez a definíció azt is biztosítja, hogy nem lehet az az általános, közszolg, általános érdekű szolgáltatásokon kívül másra fordítani az erre szánt összegeket. A lakhatás általában nem ugyanaz, mint a szociális lakhatás. Itt világos jogosultsági kritériumok vannak, amelyeknek meg kell felelni, és ez a kedvezményezett érintettek jogait védi, és a szociális pénzalapok megfelelő felhasználását. Ami a hármas kérdést illeti, miért van ez a 33 eurónál kisebb jövedelmű háztartásokra vonatkozó korlátozás? EU szinten nincs jövedelemkorlát, ez az összeg csak egy tagállamot érint, Hollandiát. Ez a holland hatóságok által bevezetett változások része, amikor is ők az európai állami támogatásra vonatkozó szabályokkal akarták összhangba hozni a saját szociális lakhatási szabályaikat. Egyébként itt a bizottság definíciót, a definícióval kapcsolatosan nem talált hibát, és éppen ezért elfogadta a holland rendszert. A holland rendszer igen tág, széles értelmű, és a holland lakosság 43%-át öleli fel. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig átadom a szót a politikai frakciók képviselőinek, most pedig van Nisztelrooy úré a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válság idején arról folytatunk vitát, hogy hogyan tudunk egy fenntartható társadalmat felépíteni. És sokan úgy gondolják, hogy ebben a helyzetben részletkérdésről van szó, azonban ez nem így van, hiszen arról van szó, hogy ki kap lakást segítséggel. Olyan tekintetben, jogos ez a kérdés, amikor a bankok igencsak visszafogottabbak, mint korábban. Tehát ez a kérdés ma sokkal fontosabb, mint korábban, hiszen sokkal nehezebb hitelhez jutni. A 33 ezer eurós határ, amelyet meghúztak, ez még természetesen nem kőbe vésett. Ezt még a második holland kamarának, illetve a felsőháznak is jóvá kell hadnia. Szó volt a 40 ezer eurós határról is, ezzel viszont nem mindenki értett egyet Hollandiában. Az az érzésem, hogy eh, az, eh, amit eddig hallottunk, nem elégséges. 10%-ról volt szó. Szerintem nem elég. Amikor befejeztem az egyetemet, én is ezen jövedelem határ fölött voltam, de mégis lakhattam megfelelő lakásban. Szerintem valahol rugalmasságot kellene a dologba építeni. Szerintem nem eléggé néztük meg ezt a sáv szélességet. Szerintem pedig a szubszidiaritást is figyelembe kell vennünk, hogy esetleg a tagállamok egy kicsit tágabban értelmezik ezt a dolgot. Ezen kívül még megjegyezném, hogy állásfoglalást kellene írnunk. Most egy általános választ kaptunk. Azonban szerintem a tagállamok játékterét túlságosan beszűkítették, és pedig azok kárára, akik rá vannak utalva a szociális lakásokra. Köszönöm, most pedig eh, a szocialisták és demokraták nevében Gephardt asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, igen tisztelt kolléganők és kollégák. Amennyiben itt eh, figyelek a vitára, akkor észlelem, hogy bizonytalanság uralkodik, abban a tekintetben, hogy hogyan alkalmazzuk a jogot ezen a területen. Andor úr, ön is azt mondta, hogy nincsen európai szabály. Azt említette, hogy van egy ilyen 33 ezer eurós határ. A holland kollégáink viszont azt mondják, hogy igenis van egy ilyen határ, van európai szabályozás, és pedig azért, mert a hollandok félnek, hogyha nem vezetnek be egy ilyen határt, akkor a bizottság majd felemelt mutató újjal megjelenik, hogy nona, teljesítsétek a kritériumokat. Tehát bizonytalanság van. Ez a bizonytalanság pedig nagyon sok bizalmatlanságot és bizonytalanságot szül a tagállamokban. Hiszen az embereknek szüksége van a szociális lakhatásra, hiszen olyan emberekről van szó, akik nem rendelkeznek elég pénzzel, hogy szabadon mozogjanak ezen a területen. Ezért is azt gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy jogbiztonságot hozzunk létre ezen a területen. Tehát legyen feketén-fehéren világos, hogy mi lehetséges. Az is nagyon fontos, hogy az általános gazdasági érdekek azok azokat érintsék, akik tényleg rászorulnak. És szerintem helyi szinten kellene az általános érvényi szolgáltatásokat kiosztani. Két percem volt. Ezen kívül az általános érvényi szolgáltatások lényege az, hogy tényleg minden ember hozzájuk férhessen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szükséges ezen elgondolkoznunk, és tudom, hogy az EMPLE szakbizottságban gondolkodnak a dolgon, azon, hogy jogi keretet hozzanak létre azon emberek védelmében, akik szociális téren rá vannak utalva az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokra. Köszönöm, Gebárt asszony. Másfél perce volt az élistem szerint, de mindenképpen túllépett, túllépte a két percet. Düran asszony a zöldek frakció nevében. Önök asszony, biztos úr, itt jogalapról beszélünk, biztos úr, ez nagyon fontos, de a jogalap mögött szeretném azt is kiemelni, hogy a lakhatás, főként a szociális lakhatás nem olyan piac, mint a többi, nem olyan kereskedelmi tevékenység, mint a többi. A szociális lakhatás több, mint a lakhatás. Ez több azok számára, akiknek alacsony a jövedelmük, és szükséget szenvednek. Beszéltünk a a vegyes jellegről, vegyítésről, de akik a saját negyedükben laknak, vagy a városközpontban, vagy a periférián, ott bizony ez azt is jelenti, hogy a bérbeadókkal is és a lakókkal is valahogy föl kell venni a kapcsolatot, különböző generációk laknak az ilyen jellegű lakóhelyeken, úgyhogy ezt másképpen kezelni. Egyébként az általános érdekű szolgáltatások irányelvén dolgoztunk, de szerintem ez rossz jel, hogy itt kiemeljük azokat a kérdéseket, amelyek korlátozzák a támogatást és a szociális lakhatási támogatást, ami a 33 ezer eurót érinti. Különböző helyzetben vannak a családok, vannak olyan családok, ahol egy szülő tartja fenn a családot, idősebbek, úgyhogy itt rugalmasnak kell lenni, és a szubszidiaritást figyelembe kell venni azért, hogy igazi szociális projektjeink legyenek. Köszönöm, most pedig Löjárik úr egy percben kérem, hogy tartsák tiszteletben az önök rendelkezésére álló időt. Elnök asszony, biztos úr, az előbb azt mondta, hogy a bizottság nagy fontosságot tulajdonít a szociális lakhatásnak. Ez alap jog, alapvető jog, amelyet nem alkalmaznak az államainkban. Egyébként ez fekete feladat, vagy bocsánat, fekete pont a jelenlegi európai konstrukcióban. Ami az ön válaszát illeti, Biztos úr, ön a szokásos bizottsági nyelvezetet használta, de a tapasztalatból az az igazság derül ki, hogy az ön bizottsága és az Európai Bíróság az európai szerződés alapján határozza meg a jogokat, mégpedig egy gyilkos elv alapján, a szabad verseny alapján, és éppen ezért a, meghatározza, hogy hogyan lehet hozzáférni a szociális lakhatáshoz és a lakhatáshoz. És még ennél rosszabb, hogy 2005-ben határozta meg a szociális lakhatást az Európai Bizottság csak azoknak az embereknek a számára, akik sérülékeny és szükséget szenvedő személyek. Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen a gettó szellem érvényesül, és nem pedig a különböző rétegek vegyítése. Szó van itt a progresszív elvekről, de szerintem a szerződésbe szereplő konkurencia elvet kellene megváltoztatni. És most be is fejezem, szerintem Barozó elnök nyilatkozata, amelyet az ECOFIN tanács megerősített ma, és ami ahhoz vezet, hogy már a priori a költségvetéseket ellenőrizni fogják, ez azt is jelenti, hogy a lakótelepek a szociális lakhatás számára a költségvetést korlátozni fogja, pedig itt új alapok kellenének. Elnök, elnézést, de ön túllépett az időhatáron, és ez nem igazságos a többi kollégával szemben. Kérjen szót a politikai frakcióban, biztos több időt fognak önnek adni. Most pedig tovább lépek még egyszer kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt, hiszen időben kell befejeznünk a vitát. Angel úr két percben. Elnök asszony, én is szeretnék Isabel Duranhoz csatlakozni bizonyos fokig, aki jogosan mondta, hogy a szociális lakhatás nem kereskedelmi ágazat, és nem versenyágazat a többi viszonyítva, és szerintem a biztos úr is ebben egyetért velünk itt az állami támogatást kérdőjelezik meg. De kérdezem, hogy ilyen területen, a szociális lakhatás területén miért ne lennénk a támogatás területén, az állami támogatás területén? Miért ne arról lenne szó? Hiszen a szociális lakhatás keretében segítünk. Segítünk, mert szükség van rá, és nem pedig azért, mert a verseny miatt aggódunk nem azért lépünk. Egyébként az én nemzeti tapasztalatom alapján beszélek most. A szociális lakhatás nagyon különböző körülmények között tapasztalható, és én nagyon örülök, hogy Brüsszel, Európa és az Európai Intézmény nem, mondja, nem mondják meg számunkra pontosan, hogy milyen definíciót kell alkalmazni, milyen támogatást, milyen állampolgárok számára és milyen körülmények között. Egyébként a helyi szempontból is láthatjuk, hogy különbségek vannak, és a családi helyzetekben is beállhatnak változások. Van, aki a családjával élt, aztán hirtelen egyedül marad. A bevételek, jövedelmek is egy életpálya, egy élet során változhatnak. Úgyhogy előfordulhat valakivel, hogy bizonyos kritériumok alapján jogosult a szociális lakhatásra, később pedig már nem jogosult. Úgyhogy ilyen körülmények között szerintem nem is lenne indokolt az, hogy a bizottság szükségszerűen ismét ránk kényszerítsen, vagy hát mondjuk javasoljon, de végül is ez azt jelenti, hogy ránk kényszerítene, rákényszerítsen szabályokat, úgyhogy itt rugalmasság kell és emberiesség érzet. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. De rosszá úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Emple Bizottság jelentéstevője voltam. És arról van szó, hogy milyen javaslatot tesz a bizottság, hogy garantálja az állampolgároknak a szociális lakhatás jogát. Igazából konkrét javaslatot nem hallottunk a biztosról, inkább a jelenlegi rendszerre utalt. Igazából a bizottság ezzel nem felel meg feladatának, hiszen a tagállamok azt szeretnék, hogy konkrét javaslatot kapjanak abban a tekintetben, hogy milyen szociális szolgáltatások szükségesek a szociális igényekre. A polgároknak szüksége van egy védőhálóra, szükségük van egy szociális keretrendszerre. És ide tartozik a lakhatás, ide tartozik az oktatás ezeket nem szabad csupán a piacnak átengedni. A piac is szerepet játszik ezekben a dolgokban, de hogy nem csak a piac, az evidens. A szociális értékek tekintetében nem lehet mindig a vállalati mérlegek alapján ítélni. A modern gazdaságot megbízható társadalmi alapokra kell helyezni. Nemzeti és helyi szükségletek azonosítása után megfelelő szintű megoldást kell kínálnunk. Köszönöm. Eh, okoné, eh, asszony két percben. Elnök asszony, kedves kollégák! Biztos úr! Először is szeretnék konstatálni valamit. Közösségi kompetencia nem létezik a lakhatási politikában és a szociális lakhatás terén. Viszont abban a határozatban, ami szerepel a szóbeli kérdésben, a bizottság mégiscsak definiálja a szociális lakhatás. Ez többször elhangzott, a szociális lakhatás problémája és a lakhatáshoz való hozzáférés ma a válság körülményei között nagyon nagy probléma, biztos úr. Egy kis humanitásra lenne szükség a mi technikai, jogi, technokratikus jellegű vitánkban. A kicsit tovább kell lépni, mint a lakhatás. A szociális lakhatás egy igazi beilleszkedés, befogadás, a társadalom által való befogadás része azok számára, akik kedvezményezettek ami a bizottság ellenőrzését illeti az állami támogatások felett, ez mindenképpen vitatható. Descartes, nagy francia filozófus, a Loire völgyébe született az én régióban, és azt mondta, hogy az általános érde az olyan dolog, aminek ismerjük a központját, de nem a kiterjedését, a kerületét. És két kérdést teszek fel önnek, biztosul, Mi a jogi érték ennek a definíciónak ennek az a célja, hogy az összes tagállamra alkalmazzák? A második kérdés sokkal általánosabb. A bizottság szerint hol kezdődik, és, hol, és meddig tart a közösségi kompetencia a közszolgáltatások szervezése terén. Mivel ez a kérdés végül is fontos, miről van itt szó az egyetemességről és a hozzáférhetőségről a szociális szolgáltatások során. Önök köszönöm. Simon úr másfél percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák, Európában mindenütt harcolnak a városok, az önkormányzatok a problémás kerületekkel, próbálják ezeket akár felszámolni, annak érdekében, hogy a normális élethez jobban hozzá tudja, hozzáférhetővé tudják tenni az emberek számára a, a városokat. Hogyha kritériumokat fogalmazunk meg, amelyek abszolút explicite, ahogyan az már el is hangzott itt, azt biz, hozza magával, hogy nem tud integrálódni a rászoruló, a többségi társadalommal a városokban, ez nem jó irányba mutat. Ha talán emlékeznek az Orbán kezdeményezésre, illetve az Orbán kettőre, hogyha most olyan mércét szabunk, amely alapján a szociális lakhatás arra korlátozódik, hogy csak is a leges legszegényebbek, illetve hátrányosabb helyzetűek juthatnak hozzá állami támogatáshoz, akkor tulajdonképpen nem is tesszük lehetővé azt, hogy ezek az emberek valóban keveredjenek a többségi társadalommal. Hiszen akkor valóban gettósítjuk a, a városokat, és csak egyre nagyobb problémákat teremtünk az egyes város részekben. A szubszidiaritás elvének alkalmazása igenis lényeges, és nagyon örülnék, hogyha ezzel kapcsolatban a bizottságtól hallhatnánk még pár szót. A kínos Zeller tarra, ja, dio leptá, parakala. Zeller úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az globális frage. Globális kérdésről van szó, a szubszidiaritás elvéről, illetve hogy a szociális jellegű közszolgáltatások egyetemessége mennyire valósul meg. Ez nem egy egyedi eset, amiről beszélünk. Már elég régóta a Bérlők Szövetsége attól tart, hogy az európai versenyorientáció a szociális lakások építését Európában korlátozza, sőt lehetetlenné teszi. Ugyanúgy szükségünk van lakásra, mint ruhára vagy élelmiszerre. Egy emberi alapszükségletről van szó. Ezen kívül szociális kincs a lakás, hiszen a hajléktalanság mindenhol társadalmi kihívás. Olyan államokban, amelyek ügyelnek az állampolgárok jólétére, foglalkoznak szociális lakásépítéssel, vagy pedig támogatják az emberek lakhatását, azokét, akiknek nincs elég pénze. Az Európai Unióban van egy különleges eset, amikor a közép- és dél-kelet-európai országok csatlakoztak az EU-hoz, kiderült, hogy különbségek vannak a lakások tekintetében Nyugat és Kelet-Európa között. Éppen ezért össze kell hasonlítani a helyzetet, a lakásépítés helyzetét a tagállamokban. Számos közép-kelet-európai országban privatizálták a lakásokat a rendszerváltás után. Mivel ott is lakáshiány volt, így az Európai Parlament erre reagált is, és strukturális eszközöket is ezen országok rendelkezésére bocsátott. Azonban eh, a lakáspolitika még mindig a nemzeti, regionális és helyi szükségletekre történő reakció. Tehát ez egy tipikusan szubszidiaritás elvin alapuló politikai terület. Azonban eh, a lakás az egyik alapszükséglete az embereknek, és nincs megoldva. Köszönöm szépen, Zellen úr, most Régner asszony kap szót. Rennyer asszony, másfél percben. Elnök asszony, tisztelt képviselők és biztos a szociális jellegű közszolgáltatások nagyon sok területre kihatnak, és gondoljunk csak a nemzeti takarékoskodási csomagokra is. Úgyhogy nagyon sok problémával vagyunk konfrontálva. Most azonban a gazdasági válság közepette nagy a bizonytalanság, nagy a jövővel kapcsolatos félelem, és ezért úgy gondolom, hogy ezek a közszolgáltatások megint csak a homlokterünkbe kerültek. Bécsben, az én választókerületemben széles rétegek számára igyekez, igyekszünk a szociális közszolgáltatások közül a szociális lakhatást biztosítani, és nem csak a legszegényebb rétegek számára tartjuk fent ezt a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy a, a városi önkormányzatoknak a hatásköre kellene, hogy legyen, hogy definiálhassák pontosan, hogy ki, szó, ki a rászoruló, és természetesen elkülönítsük ezt a közszolgáltatási területet a versenytől, a versenyszférától. EU-s szinten szükség van egy olyan eszközre, amelyel pontosan definiálni lehet ezt az egész területet. Köszönöm. Kelly asszony, úr, két percben. Először is köszönöm a biztosnak, hogy néhány pontot megvilágított, felvetette a, a kérdésre adanó választ mindenképpen abszolút szükséglet a lakhatás mindenütt, főként a modern jóléti államban. Ez alapvető jog, ön is mondta, és ez olyan dolog, amit mindenképpen biztosítani kell, vagy valaki saját maga, vagy pedig a kormány hivatalai részéről. De meg kell nézni, hogy a kormány mennyire avatkozzon ebbe bele, mert az én országomban létrejött a tulajdonbuborék, és ezt az adó kedvezményekkel hozták létre, ezek túl nagy lélkűek voltak, és nagyon sok támogatást kaptak a vállalkozók, és olyan területekre is építettek, ahova nem kellett volna, azután a bankok igen nagy lelkű támogatásokat vagy hiteleket adtak az építőknek, ezt nem tudták visszafizetni az érintettek, és így alakult ki a probléma. Nagyon sok probléma fel, kérdés felmerül arra vonatkozóan, hogy hogyan avatkozom bele az ingatlan fejlesztésbe az állam. Ami pedig a szociális lakhatást illeti és az erre való rendelkezéseket, ami a jövedelmet illeti, hogyha csak ehhez kötik, ez túl korlátozott. Mindenképpen szerepe van a bizottságnak tágabb értelemben ettéren adjon útmutatókat és segítse a szociális lakhatást, de ne írjon elő túl sok mindent a jövedelmet illetően, mert ennek nincs értelme, hiszen ez nem is fog működni, és nem is fogják betartani. Köszönöm szépen azt is, hogy tiszteletbe tartotta az időt, Tikau asszony. Köszönöm szépen. Ami a szociális lakatást illeti, ez az általános érdekű szolgáltatásokhoz tartozik. Sajnos ma a fiatalok körében 20%-os a munkanélküliség. Az európai rendeletek értelmében az Európai Regionális Alap esetében 4%-ot lehet csak alkalmazni a tagállamoknak, felhasználni arra, hogy szociális lakhelyeket építsenek, és az épületek energiaállapotát javítsák. Sajnos a gazdasági helyzet miatt az európai családok helyzete rosszabbodik, és bizony nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében, ez nyugtalanít bennünket. Ezért kérjük őt, biztos úr, hogy segítsen nekünk, és biztosítsa azt, hogy a pénzügyi tervben több pénzt lehessen fordítani a szociális lakhatásra és az épületek energia állapotának javítására egészen 15% mértékében. Szociális lakásokat kell adni a fiataloknak és az időskorúaknak. Nagyon fontos szociális szolgáltatások, ezek be kell vonni minden állampolgárt a társadalomba, a társadalom életébe, és a szolgáltatások mindenki számára rendelkezésre kell, hogy álljanak. Kérjük a bizottságot, hogy a közszolgáltatások témájában keretirányelvet fogalmazzon meg legyen egy minimum, amit biztosítanak mindenkinek, és ez legyen egyetemes az összes európai állapolgár számára, legyen átlátható ez, és legyen minőség ez a szolgáltatás. Köszönöm, Korea de Campos úr egy percben. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos úr, a szociális lakhatás kérdése egy gazdasági szolgáltatás, amely közszolgáltatásnak minősül. Így az egész társadalomra kihat. A Lisszaboni szerződés 26. jegyzékönyvében a nemzeti, regionális és helyi szervek feladata, hogy ezzel a szolgáltatással foglalkozzanak. Éppen ezért érthetetlen, hogy ezen célcsoport mozgásterét korlátozzák, és hogy 33 ezer eurós jövedelem határt határoznak meg. Ez egy csupán pénzügyi szegénység meghatározás, és más szempontot nem vesz figyelembe. Ez igazából csak egy fizető képességi kritérium, mint egy banknál. Itt szociális kérdésekről is szó van például arról, hogy hol lakunk, mennyire mobil ott a helyzet, a társadalom, és hogy az érintett térséget mennyire érinti például a válság. Gondoskodnunk kell arról is, hogy megvizsgáljuk, vannak-e etnikai, kulturális kisebbségek, amelyek kevésbé integráltak, meg kell akadályoznunk a gettó képződést. Egyensúlyt kell létrehoznunk. Elképzelhető, hogy a bizottság eh, itt is tesz javaslatot. Köszönöm, Bászitis úr, egy percben. Köszönöm. A Lisszaboni szerződés elismeri azt, hogy szociális szolgáltatásoknak rendelkezésre kell állniuk, és a helyi regionális hatóságoknak kell mindezt biztosítani. Ami a szociális lakhatás kérdését illeti, ez rendkívül fontos az alacsony jövedelműek számára. Világos, hogy a válság nagyon nagyszámú munkanélkülit teremtett, és nekik szükségük van a szociális lakhatásra. A tagállamok különböző standardokat alkalmaznak, amikor a kritériumokat meghatározzák a szociális lakhatás terén a gazdasági szociális helyzet nagy mértékben különböző a különböző tagállamokban. Hogyha az egyetemes szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát alkalmazni akarjuk, akkor általános elveket kell megfogalmazni, és kell meghatározni bizonyos jövedelem határokat, de nagyon nagy mozgásteret kell hagynunk a tagállamoknak azért, hogy a gazdasági, szociális különbségeket is figyelembe vegyék. Köszönöm, kedves kollégák! Most pedig átadjuk a szót a CatchDI keretében jelentkezőknek. Egy percre adom meg a szót a kollégáknak, Nikolesz úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok a biztos úrnak a pontosításokért. Én sem gondolom, hogy egységesen kellene definiálni a szociális lakhatást, hiszen azt nagyon nehéz lenne alkalmazni, mivel olyan nagyok a különbségek a tagállamok között az életszínvonalt illetően. A szubszidiaritás fontos elem, de én szeretnék itt egy kicsit túllépni a kereteken, és elmondani, hogy vannak itt világos standardok, normák más szempontból, amikor az új szabályok alkalmazásáról van szó, a jogosultságról, a periférián élő közösségek esetében. A parlament elfogadott egy jelentést erről, Tika asszony is beszélt erről, és szeretném elmondani, hogy jó lenne, hogyha a rendelkezésre álló összegeket növelnék ennek érdekében. Köszönöm, most pedig Darda úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Több európai régió, mint például az enyém is, azzal foglalkozik most, hogy megváltoztassa a szociális lakhatáshoz való hozzáférés politikáját, éppen azért, hogy ne ugyanabban az épületben, ugyanabban a negyedben lakjon az összes szociálisan hátrányos helyzetű vagy marginalizált család vagy csoport. Biztos úr, az nem jogos, hogy a bizottság nem akarja előmozdítani a szociális vegyítés elvét. Az biztos, hogy bizonyos kategóriájú embereket előnybe kell részesülni, viszont más jövedelműeknek is lehetővé kell tenni a szociális lakhatást, és a különböző helyzetűeket vegyítenek ellen a különböző negyedekben. Szerintem a régióknak kellene ezt eldönteni, és nem a bizottságnak. Köszönöm, Guerrero úr, egy asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy alapjog a lakhatás joga. Ezért az EU-s tagállamoknak is kötelezettsége, hogy rendelkezésre bocsásson annyi szociális lakást, amennyire szüksége van, mint amennyire szükség van egy olyan válságban, ahol egyre több az olyan család, akiknek nagyon sok az adóssága, és akik tulajdonképpen a költségeiknek a nagy részét nem tudják fizetni, bármelyik területről is legyen szó, mindenképpen megérdemlik, hogy támogassuk őket. Egyszerűen annak okán, hogy emberhez méltó életet élhessenek megfelelő lak- lakhatási körülmények között. Ezért közösségi és nemzeti forrásokat is mobilizálni kell, garanciát biztosítva ezeknek az embereknek, integrálni őket, és egyenlő embertársunknak tekinteni őket. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy a szubszidiaritás elve ne sérüljön, Ugyanakkor azonban ezeket a szociális okokat is óvnunk kell. Köszönjük szépen, mondja az elnök, Szaborovszka asszony kap szót egy percre. Köszönöm. Lisszabonskej zmluvi. Ale inokedy prichádza nenápadne. Vynález rôznych podporných fondov EÚ, ktoré často deformujú trhové prostredie. Hogy bevezessük az ilyen eh, európai alapokat, amelyek deformálják a piaci viszonyokat. Hiszen eh, ezek eh, vezettek arra, hogy notifikáltatni kell az állami segítséget. A szociális lakásépítés is ide tartozik, és az európai fogalom meghatározás szükségét húzza alá. A szociális lakhatás teljes mértékben a nemzeti, regionális és helyi hatóságok kezében van. Szerintem pedig az Európai Uniónak nem kellene beleszólni ezeknek a szinteknek a munkájába, hiszen ők tudják a legjobban, hogy hol szorít a cipő. Borska. Köszönöm, Száborszka asszony. Olizsnák úr, egy percben. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu. Köszönöm. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök asszony, biztos úr, világosan látszik, hogy olyan problémával van dolgunk, amelynek más és más a helyi értéke a különbé, különféle országokban. Lengyelországban például számos olyan régió van, ahol az állampolgároknak nagyon nehéz lakáshoz jutni, hiszen alacsony a jövedelmük. Ezeknek az embereknek pedig a helyi önkormányzatok nak kell, hogy lakást szerezzenek. És pedig ehhez nem kapnak külön hozzájárulást. Tehát az önkormányzatok feladata, hogy garantálják a lakást, azonban erre külön pénzük nincsen. Tehát szinte a kör négyszögesítéséről van szó. Arra is ügyelnünk kell, hogy a közös politikánál, a közös fogalom meghatározásnál hogyan lehetne esetleg a regionális testületek részére is bizonyos alapokat létrehozni. Köszönöm. Köszönöm. Befejeződtek a felszólások, úgyhogy Andor úr fogja most az erá, a vitát bezárni. Uh, Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Egyetétek azzal, hogy sokkal tágabb kontextusban kell ezt a kérdést látnunk. És nem csak a gazdaság és pénzügyi válság kereteiben. A pénzügyi szektort, a gépjármű szektort és a lakásszektort is teszteltük. A szociális politikát is. Most mindegy, hogy a gyermekekről, vagy az idősekről, vagy a hajléktalanokról volt szó. A kérdések során ez a két kérdés, a szociálpolitika és a verseny nagyon sok helyen átfedi egymást. Éppen ezért a válság kontextusán kívül is vizsgálnunk kell ezeket. A piac sok tekintetben csődöt mondott. Ezt igazolta a válság, és nem csak a gazdaság és a pénzügyek területén, hanem a szociális területen is. Hiszen eh, látjuk, hogy a piac nem tudja ezt a kérdést megoldani. A társadalom nagy része szembesült ezzel a problémával. Így a szociális lakhatás koncepcióját eh, nem lehet csak a társadalom legszegényebb csoportjaira korlátozni. Főleg, ha belegondolunk, hogy az európai országok mennyire eltérőek ebben a tekintetben. A szubszidiaritás elve ezen a területen mindenképpen segítené a fogalom meghatározást is. Tehát, ahogy említettem a bevezetőben, a tagállamok feladata is itt az együttműködés. Ha visszatérünk a holland esetre, amely a vita középpontjában állt, akkor hangsúlyoznám, hogy a bizottság nem szab meg feltételeket más ország számára, mint a holland kontextusban. Ez a dolog a szubszidiaritás alapján van, tehát a tagállamok feladata, hogy megszabják a szociális lakhatás feltételeit. Emlékeztetnék arra, hogy a holland hatóságok limitje a holland lakosság 43%-át érinti, ez pedig szerintem azért meghaladja a legszegényebb társadalmi csoportokat. Tehát itt eh, egy szociális eh, vegyes helyzetről van szó. Így nem csak a legszegényebbekre kell gondolnunk, amennyiben szociális lakhatásról beszélünk. a szociális szétziláltság destabilizálta a társadalmakat. Éppen ezért nagyon érzékenynek kell lennünk ezen a területen. Szeretném még hozzáfűzni, hogy a bizottság csak is a lakás társaságoknak jutatott segítségeket szorgalmazza, és nem az állampolgároknak, illetve a tagállamoknak. az egyetemes érvényű szociális közszolgáltatások sokkal tágabb témakört ölel át, mint ez a kérdés. Szeretném még hangsúlyozni, hogy a lakáspolitikán túl más szociális szolgáltatások is fontos szerepet játszanak a szociális kohézió elérésében. És itt pedig az egész társadalomról szó van, függetlenül a vagyoni helyzettől. A bizottság a 2007-es közleményében hangsúlyozta a szociális jellegű közszolgáltatások fontosságát. Szeretnénk a, ezen szolgáltatások minőségét javítani. A egyetemes érte, értékkel bíró szolgáltatások fontosságát többször is hangsúlyoztak a szociális védelem érdekében is. Néhány kérdés a következő pénzügyi terv időszakára vonatkozik, és így most nem igazán megválaszolható. A lakás politika mindenképpen fontos szerepet fog játszani, akár az energia hatékonyságról legyen szó, akár a tiszta, a zöld munkahelyek kérdéséről. Mindenképpen aktívak maradunk ezen a területen, anélkül, hogy közös európai lakáspolitikánk legyen. Más témákról is szó lesz, mint például a legsebezhetőbb csoportok lakhatása, mint például a romák. A strukturális alapokban vannak eszközök ennek a problémának az orvosolására, azonban egyéb kirekesztett csoportok is léteznek számos tagállamban. Ez rámutat arra is, hogy egy nagyon diverzifikált megközelítésre van szükségünk, hiszen az országok különbözőek, szociális szükségleteik tekintetében, a megoldások tekintetében. Azok a megoldások, amelyeket a magas jövedelmű országokban alkalmaznak, nem lehet feltétlenül alkalmazni az összes tagállamban. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm, a vitát lezártuk. A következő napi rendi pontra térünk át. Bizottság nyilatkozata a nyíltengeri olajfúró tornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban témát illetően.